Good morning, colleagues. I'm sorry for the late start. We had a, uh, also a joint lead. Jó napot kívánok! Egy párhuzamos teremben van a Libe FAM, um, FAM szakbizottsági, közös szakbizottsági ülés is, ezért vannak késések, csúszások. Elnézést kérek mindenkitől, akit ez érintett. Tehát a napi rend elfogadásával kezdjük, és a tervezethez módosító uh, Eh, a görög miniszterrel a találkozást el kell halasztani, ehelyett új 28-as napirendi pont lesz a eh, Schengeni eh, aki módosítására Bulgária és Románia esetében, ami április 28-ára 9.30-ra került áthelyezésre. A bizottság kérdésére adott írásbeli válasz ugyancsak elosztásra kerül április 26 10 óra, a közös LibeFem szavazás pedig a Linár jelentésről, pontosabban, amint mondják, ez már megtörtént, tehát ez lett volna a bejelentés, és hogyha nincs ellenvetés ezzel szemben a napirend módosítással kapcsolatban, akkor a módosított napirendet elfogadatnak tekintik. Minden nyelven van tolmácsolás, tolmácsolás kivéve az ír nyelvet. Rátérünk a koordinátori eh, ajánlásokra. López Aguilar úr kinevezésre került, mint jelentéstevő a közösségi vízumkódexel kapcsolatban. Magam, mint elnök, a GOE eh, Eh, NGL eh, kommuniké eh, fényében, mivel nem tudnak embert javasolni, ezt a jelentést én átveszem a tanácsi döntése kapcsolatos kérdésre van az EU és a svájci konfederáció kapcsolatáról. Ezen kívül a külső határok védelmének és a vízumok kérdése is tartozik, és a bizottság akkor úgy tűnik támogatja ezt a javaslatot. Elnézést, nagyon sok bejelentés lesz ma reggel. Mindezt fel kell olvasnom? Azt mondják, igen. Jó, hát ezt mindent fel kell olvasnom, úgyhogy addig kérem mindenki olvassa az e-mailjét, meg ilyesmi. Illetve ne, hanem mindenki hallgassa meg engem, mondja az elnök. A két korrigendum Az egyik a parlament és a tanács április 27-i természetes személyek adatainak védelmével kapcsolatos korrigendum, amelyet megtalálnak a dokumentumaikban. Ez a GDPR témája természetesen, illetve a 2016 680-as az Európai Parlament és a Tanács irányelvéhez 2016. április 27, természetes személyek eh, adatainak védelme. Itt több nyilvánvaló hibát kellett javítani, a szöveg koherenciáját javítani kellett, a terminológiai következetességet javítani kellett. Ezeket a javításokat a tanács és a parlament jogásznyelvészei készítették elő és az egyik eljárási szabálya, 231. szabály értelmében az eh, elnök feladata a eh, Felelős Szakbizottsághoz beterjeszteni az ilyen jellegű technikai javításokat, úgy, hogyha eh, nincs ellenvetés, akkor ezt a 231-es szabály értelmében megszavazottnak tekintendő, kivéve, hogyha valaki a képviselők közül azt javasolja, hogy konkrétan szavazzuk meg, de úgy látom, erre nincs javaslat. Ezzel a két korrigendumot elfogadtuk. A következő az delegált és implementált a, a, a, a aktusok. Az NGX rendszeres annak függeléke. 20 17 2 2 6-os Ehm, ezt minden Libe szakbizottsági tag meg fogja kapni az április 25-i hírlevélen keresztül, és a belső határidő az ellenvetések benyújtására május 7-e, és hogyha bárki szeretne tiltakozni ez ellen, akkor kérem, hogy, hogy eh, ezt jelezze. A következő bejelentés, kedves kollégáim, az eh, Stefano Zafala eh, emléke sajnos elhunyt múlt héten, és kollégáim bizonyára emlékeznek arra, hogy New Hampshire volt a, a, a, ennek a szakbizottságnak a, a, a társelnöke, és emlékére kérnék egy perc csendet. And finally, colleagues, uh, we have... És végül, kedves kollégáim, elektronikus szavazásra fog sor kerülni 11 órakor és hónap 12 órakor. Kérem, hogy mindenkinek legyen itt a szavazókártyája. Right, so that's the end of the... Akkor ezzel a bejelentések végére értünk, és most átérnénk a négyes napi rendi pontra, ami eszmecsere Micsú úrral, aki még viszonylag eh, friss munkatárs, az Európai Bizottságnál a DG Home főigazgatója. Azt hiszem ez az első ülése ebben minőségben. Bekébálás. What's happened? Elnök, mi történt? Azt hittem, motyogok. Ez a probléma? Scary, scary when Mrs. Vergia suddenly shouts out. Ez ijesztő, amikor Vergia asszony rám kiabál, úgyhogy föl is, föl is, föl is ébredtem, és az adrenalinom elkezdett lüktetni az erőmben. Nos, tehát nyilván óriási kihívás ez a munka, és nyilván jó szerencsét kívánunk önnek a mandatum végéig és a jövőre való tekintettel. Tehát ma nagyon sok érdekes a témát vitatunk meg, ez mindig jellemző erre a szakbizottságra, de hogy egy kicsit mederbe tereljük a mai vitát, fontos, hogy interoperabilitásról beszélünk, a menekültügyi csomagról, a tanácsi helyzetről, ami magában egy ülést megérdemelne, hogy mi is történik a Dublini csomaggal kapcsolatban Hát tudjuk, hogy a kék kártyát ezt eh, blokkolták, eh, a többi éves pénzügyi keret eh, jövője is csupa olyan nagy kérdés, ami, ami, amit elhangozhat, mind egy eddig fontos, és képviselők is természetesen felvethetnek további témákat, de még egyszer megadom a szót, mielőtt megadom a szót önnek, ezért gratulálni szeretnék a kinevezéséhez. Köszönöm, elnök úr. Eh, kedves képviselők, nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek ezekben a termekben, hiszen eh, önökkel sokukkal együtt dolgoztam, amikor a Digi Justice eh, munkatársa voltam. És én már egy hónapja a Digi Home főigazgatója vagyok és szeretnék beszámolni önöknek a prioritásainkról, és szeretném meghallgatni az önök nézeteit. Tudom, hogy nagyon konstruktív eh, építőjelegű együttműködő kapcsolatunk van a jelentéstevőkkel, ezzel a szakbizottsággal. És az én szerepem szerintem csak az, hogy hozzá tegyek ehhez a jó együttműködő atmoszférához, és azt hiszem, hogy mindent meg fogok tenni ennek érdekében, hogy ezt a munkát megkönnyítsem, meg lehetővé tegyem. A főigazgatóság jogalkotási dossziéka kapcsolatos prioritásai magas szintet képviselnek. A bizottság, a parlament és a tanács a prioritások közösről szóló közös nyilatkozat részben ezeket megfogalmazták, és ezek közül néhányról beszélni is fogok. Ugyanakkor szeretném önöknek elmondani azt is, hogy nagyon kevés az időnk. Minden nap számít, nem csak minden hét, de minden nap is számít. Annak érdekében, hogy elérjük a végső megállapodásokat, hát különösen tekintettel arra, hogy jön jövő év májusa. Hagy összpontosítsak a legnagyobb kihívásokra. Először is a közös menekültügyi rendszer reformja, ami egy projektest évező dosszié számunkra nem csak a bizottság számára persze, hanem a parlament és a tanács számára is. Nagyon komolyan dolgozunk a tagállamokkal azon, hogy olyan megállapodást találjunk, amely eh, tulajdonképpen Eh, az építőköveket meg eh, létrehozná, és az építőkövekből aztán létre lehet hozni az általános megállapodást, amelynek az alapelve a felelősségvállalás és a szolidaritás. Az az időkeret, amely bennünket, az az úti bennünket irányít, az már ugye most is eh, nyilvános. Ez szerint júniusban az Európai Tanács nak már eh, politikai általános megközelítést kell eh, elkészítenie azzal kapcsolatban, hogy mit is fogunk tenni a jövőben, beleértve azt az vállalást, hogy a megfelelő irányba fogunk eh, dolgozni. A bolgár elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a dossziét hogy ezt a dossziét megfelelően előkészítsük a bizottság támogatásával mostantól május 15-ig nagyon kritikus időszak lesz ennek a dokumentumnak az előkészítésében, utána már ugye a választásokra készülünk. Amikor két hete találkoztam, három hete találkoztam az elnökkel, akkor elmondtam, hogy nagyon szívesen eljövök a bizottság elé bármikor a teljes csomag megvitatására, mert számomra a Dublin ennek egy, alak egyik része, de az egész menekültügyi csomag az, amit együtt le kell tennünk az asztalra. Ezen kívül szeretném említeni a Eurodacot, ma jelentem meg először a parlamentben az új eh, eh, DG eh, küldetés keretében. Tudom, hogy ebben nagyon közel állunk a kompromisszumhoz, és ma délután lesz egy trilógus. Az jelentéstevő és az árnyékjelentéstevők nagyszerű munkát végeztek, és tudom, hogy eh, most vitatják meg a ma délutáni eh, ülést. Annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy eh, a Rebidát, Eurodac a menekültügyi reformon túlmegy. Ezért a bizottság minden egyes kommunikéjében és jelentésében hangsúlyozta, hogy az Eurodac és eh, a revideált eh, eh, szabályozás nem tekinthető egyetlen csomagnak. Eh, a Eurodac célja az, hogy javítsa az EU visszaküldési politikájának hatékonyságát, eh, beazonítsa, hogy kik azok a eh, kiskorúak, akik nem szerepelnek egyetlen EU-s adatbázisban sem, sem, és itt fontos az interoperabilitást megteremteni a rendelkezés álló rendszerek között. Van egy másik javaslat, amely ugyancsak nagyon jó állapotban van már, az a, az uniós átlepítési rendszerben a befogadási feltételek kérdése. Nagyon nagy örömmel fogadtam a legutóbbi trilógus eredményeit. Fajon, Intveld és, Brok és Bok képviselők együttműködésével azt gondolom, hogy meg fogjuk találni a megfelelő kompromisszumot a függőben lévő kérdésekkel kapcsolatban még a bulgár elnökség ideje alatt. Ugyanakkor szeretném azt is említeni, hogy van egy olyan dosszié, amelyet szerintem alaposabban meg kellene dolgoznunk, ez pedig a menekültügyi eljárásra vonatkozó rendelet, ahol egyelőre még nincsen tárgyalási mandátum sem. Legutóbb a koreperben úgy érveltem a tagállamok felé, hogy el kell kezdeni a komoly munkát, mert meggyőződésem, hogy a menekültügyi eljárásra vonatkozó rendelet E, egy olyan része a menekültügyi csomagnak, amely, amely kritikus fontosságú, hiszen arról szó, hogy mikor, e, hogy, hiszen hogyha a Dublin rendszert akarjuk használni, akkor a rendelet nélkül nem fogunk tudni mozdulni se. És e, meg is fogom keresni jelentéstevőt Ferrer asszonyt és társjelentéstevőket, és fel fogom nekik is közvetlenül kínál, kínálni a támogatásomat és a segítségemet, ha és amennyiben arra szükség van. Az elnök említette már a Blue javaslatot is, amely bizonyos értelemben blokkolásra került. Ugyanakkor még mindig folynak a tárgyalások a tagállamokkal, és gondolkozunk azon, hogy hogy lehetne ezzel a javaslattal előre haladni, hiszen ennek a bizottságnak ez volt az egyik prioritása. A bizottság ezzel párhuzamosan Eh, elismeri a legális bevándorlás fontosságát, ezért eh, eh, programokat alakítunk ki ezzel kapcsolatban, annak érdekében, hogy afrikai partnereinkkel együttműködve tudjuk kezelni a munkaerőhiányt az Európai Unióban. Ehhez pénzügyi támogatást is nyújtunk, ezért úgy gondolom, hogy ezek a pilotaprogramok ugyan még kezdeti fázisban vannak, de a folyamatot már elkezdték. Rátérek a vízumkérdésekre. Önök ismerik a márciusi javaslatunkat, amely azt célozza, hogy az EU vízumpolitikája erősebb, biztonságosabb legyen. És ennek a javaslat, ezeknek a javaslatoknak pont ez az egyik célja, hogy legyen olyan közös vízumpolitikánk, amely továbbra is, is elősegíti az együttműködés a nem eu országokkal, amikor ugye a nem szabályosan beérkező migránsok visszatelepítéséről van szó. Három héten belül ezt a javaslatot ki fogjuk egészíteni egy vízainformációs rendszerre vonatkozó javaslattal májusban, és e, e, örömmel várom az együtt az önök folytatott vitát ezzel kapcsolatban. Az interoperabilitás ugyancsak prioritás jelentő dosszié volt számunkra, fejleszteni kell, és az a tárgyalások során is ezt a szerepet élvezi. Általános megközelítést szeretne a bolgár elnökség elérni. Tisztán vagyok azzal, hogy ez milyen volumenű munka, de remélem, hogy ez a szakbizottság képes lesz arra, hogy minden egyes, hogy, hogy, hogy a saját álláspontját el tudja fogadni már a nyári szünet előtt, és akkor meg is kezdődhetnek a tárgyalások az osztrák elnökség irányítása alatt az interoperabilitással kapcsolatban, e, és más javaslatok kapcsolatban is majd el fogom mondani, hogy e, korábbi minőségében is személyesen e, főtitkár helyettesként részt vettem ebben a munkában és mind az IDPS, mind az alapvető jogi ügynökség részt vett a jogalkotási javaslatok előkészítésében és természetesen e, magas szintű szakértői csoportok is részt vettek ebben a, ebben a munkában, e, és az IDPS, illetve az alapjogi e, ügynökség is tagja volt ennek a csoportnak, és hálás vagyok azért a munkáért, amely a halomásom szerint folyik. Az általuk a múlt héten elfogadott álláspont dokumentumok ezt tükrözik a jelentéstevő kinevezésre kerültek, és nagy örömmel várom, hogy együtt tudjak működni e, e, Meló és Menesz a képviselőkkel ennek a e, dokumentumnak az árnyék jelentéstetével. Az ETS úgy gondolom nagyon jó formában van, ma délelőtt vitattuk meg ezt a e, hogy bizonyos módosításokkal meg tudjunk állapodni a, a bizonyos értelemben rövid mandátuma kapcsolatban, de meggyőződésem és maga biztosan állíthatom, hogy ez a kompromisszumos szöveg a későbbiekben meg fog felelni a parlament követeléseinek is. Ami a Schengen információs rendszer második változatát illeti, itt is nagy előrelépésre volt, került sor, és meggyőződésem, hogy május végén az utolsó trilógus meg fog történni, és ezzel a folyamat, kapcsolatban folyamatosan információt biztosítunk ugyanez a helyzet az Eulizával is. Ezzel kapcsolatban két téma volt napirenden múlt héten de ezek ügyében is már volt lépés. Tudomásom szerint az egyik az a kérdés volt, hogy kibővítjük-e az informatikai megoldásokat, másrészt pedig, hogy hogyan tudjuk támogatni azokat a tagállamokat, amelyeknek nincsen kapacitása arra, hogy saját informatikai rendszereiket kidolgozzák, annak, kiépítsek annak megfelelően, ahogy mi azt elvárnánk tőlük. Ebben az esetben az EU-vize hogy tud nekik segíteni a rendszerkövetelményeknek a létrehozásában? Úgy gondolom, hogy Makovej eh, asszony, a jelentéstevő elég jó munkát végez. A bizottság tehát június közepén fog eh, csatlakozni, és úgy gondolom, hogy a, az önök szakbizottságának ennek hamarosan meg fogja kapni a levelet. Eh, ezzel kapcsolatban azokról a folytató módosítókról, amelyek az interoperabilitási javaslatokat e, ebben az irányba terelik, úgyhogy e, szerettem volna arról beszélni, hogy e, a különböző javaslatok és az interoperabilitás közötti összefüggéseket hogyan szeretnénk kezelni. Ezen túlmenőleg szeretném tájékoztatni önöket, hogy a határellenőrzés, és tudom, hogy ez nagyon is aggaszt mindannyiunkat, nem csak a belső határ a határ, belső határellenőrzés is, de bizonyos tagállamoknál eh, a külső határok ellenőrzése eh, előfeltétele annak, hogy a menekültügyi csomagot egyáltalán eh, aláírják. Tegnap volt ülésem azoknak a tagállamok követeivel, amelyek további hat havi ellenőrzést jelentettek be de azokkal a tagállamokkal is, akik ezeknek az előbb említett tagállamoknak a szomszédai, és nagyon építőleg őszinte vitát folytattunk mindennek a következményeiről, és arról, hogy, hogy tudjuk ezt a rendszert végül, végül kivezetni. A hatása nyilvánvaló, és ez nem csak gazdasági, hanem, hanem a bizalommal is összefügg, a Schengen rendszerbe vetett bizalommal is összefügg, és az Európai Bizottság éppen ezért nagyon szeretné, hogyha meg sor kerülhetne ennek a rendszernek, ennek a korlátozásnak a kivezetésére. Avramopoulos bizottság is világosá tette, hogy a belső határokon való ellenőrzések nem maradhatnak fenn örökké. A biztonsági csomaggal kapcsolatban nem megyek be túl sok részletben, de nagyon sok javaslatot készítettünk el. Tudom, hogy viták is megkezdődtek már a civil társadalommal, a vállalatokkal, az Európai Parlamenttel is. Itt pedig elsősorban a finanszírozásra és a bankszámlákra vonatkozó információk cseréjéről van szó. A, emlékszem még a pénzmosás elleni irányelv vitájára, amikor ez a kérdés már egyszer tematizálódott. Most ebben a javaslatban tehát a bizottság egy nagyon alapos hatástanulmányt készített, épp úgy, mint az elektronikus bizonyíték e-evidence-re vonatkozó javaslatunk kapcsán. Ezen felül pedig a robbanószerek prekurzorára vonatkozó javaslatot is elkép, elkészítettük, valamint a fegyverek, lőfegyverek um, export-importjának ellenőrzésére, illetve az lőfegyverek csempészetére vonatkozó javaslatot is elkészítettük. Végezetül szólok a éves pénzügyi tervről, az MFF-ről. Jövő héten a bizottság elfogadja az MFF-re vonatkozó javaslatát. Éppen ma orientációs vitat, vitát folytat a biztosok kollégiuma a mi politi- szakpolitikai területünk és a kulcsprioritások finanszírozásának fontosságát mindenki elismeri a biztosok közül. Az ISF a határmenedzsment, a határigazgatás mindenképpen jelentősen képviselteti magát, és biztosak lehetünk benne, hogy a kérvényezett költségvetési számok megjelennek majd. Ezen felül pedig az MFF különböző pontjaiban integratívan is megjelenünk, például horizontálisan. Például a külső eszközök alkalmazása, külpolitikai eszközök alkalmazása során, hiszen mi azért is harcoltunk, hogy a külső migrációs eszköz menedzsmentje hozzánk kerüljön. 2015 után számos kihívással álltunk szemben, és arra a következtetésre jutottunk, hogy nem lehet csak általános megközelítést alkalmazni, és nem lehet csak a külső határokat ellenőrizni, hanem igenis világos felelősségi köröket kell kialakítani, szükség van a szolidaritásra, de a EU-n kívüli harmadik államokkal is együtt kell működnünk annak érdekében, hogy megfelelő megoldást találjunk eh, erre a problémára menedéket biztosítva azoknak, akik nemzetközi jog alapján menedékre szorulnak, de biztosítva azt is, hogy akik nem rendelkeznek menedékjoggal a nemzetközi szabályok alapján, biztonságban visszatérhessenek kiinduló országokba. Ezt a célt komoly költségvetési források szolgálják majd. Következtetésképpen, tehát kijelenthetjük, hatalmas munka áll előttünk, Számítok az önök együttműködésére, az önök támogatására. Minden kérdésre válaszolok, és hogyha nem tudnék egy kérdést megválaszolni, akkor e-mailben válaszolok majd, vagy pedig visszatérek önökhöz. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen. Tizenegy órakor szavazunk, nagyon szorít az idő, de hát rengeteg témát vetett fel Először a kékkártyás, kékkártyával kapcsolatos kérdéstől szeretnék magam is megszabadulni. Spinelli és Grisbeck asszony a két árnyék jelentéstevő itt van, legalábbis kettejük itt vannak. Egy árnyék jelentéstevő ülést akartunk tartani, de a kollégák nem értek le. Azt kell, hogy mondjam, a bizottság nagyon jó munkát végzett, és annyit akarok mondani, hogy az árnyék jelentéstevők egyetértettek, hogy nem vagyunk hajlandó kompromisszumra, nincs áttekintés, nincs revízió, amíg a nagy országok nem harmonizálják a, e, ezt a szakpolitikájukat. Mondjuk az olyan nagy országok, mint Németország a harmonizáció ellen lépnek fel, őrizgetik a tabag, tagállami hatáskörüket, éppen ezért nem látjuk, hogy mi volna a jó célra vezető javaslat. Értjük, hogy megakadt a munka, a bizottság progresszív munkát végzett, ezt támogatjuk, de hát a tagállamok um, gáncsot vetettek a kékkártya ügyének, és ezt ilyen módon nem lehet továbbvinni, egyszerűen képmutatással állunk szemben más legális migrációra való lehetőség nem létezik, csak a kékkártya. Most pedig mindenki két percben kap szót. Birgit Zippel, köszönöm szépen, Claude, egy-két konkrét kérdésre szeretnék koncentrálni. Az interoperabilitás kérdésem, <clears throat> nem tudom miért kellene itt sietni. Először is, ugye azt mondtuk, hogy különböző adatbázisokat kapcsolunk össze, semmi nehézség nem merül fel. Ilyen módon tehát a felelősök sokkal jobban és gyorsabban hozzáférnek majd az adatokhoz. De hát nagyon sok technikai kérdés merül fel, nagyon sok az adatvédelem vagy a hozzáféréssel kapcsolatos kérdés merült fel. Miért rohanjunk? Miért kell még a nyári szünet előtt végig rohanni ezen a jogszabályjavaslaton? És miért nem tisztázzuk előbb a gyakorlati szempontokat? a bevándorlási csomagnál említette, hogy az Eurodac nem lenne tag, része ennek a csomagnak. Én pedig azt gondolom, hogy igenis csomagot kellene kialakítani, máskülönben felmerül a veszély annak, hogy az Eurodacot elfogadjuk, de a tagállamok mondjuk Dublin kapcsán nem alakítják ki véleményüket a Dublini egyezmény kapcsán. Az volna fontos, hogy csomagként eh, dolgozzunk, eh, és elkerülném, hogy a Dublini kérdést mindig lesöpörjék a tárgyalóasztalról, és eh, mindig sok halogassák ezt. Ami a külső és a belső határok kérdését illeti, láttam Avramopoulos üzenetét, ami azt mondja, hogy a belső határok ellenőrzését nem lehet örökösen folytatni, de hát ezt harmadjára hallom, hogy ne tartsanak örökre a belső határellenőrzések, de hát újton újra meghosszabbítják az engedélyt. Nem lehet már szabadon utazni a Schengeni térségben. Mikor érez véget? Amikor már senki nem tud átlépni a határon? Mi, mi az elképzelésük? Én bizony már unom a dolgot, hogy mindig újton újra azt hangsúlyozzuk, nem szabad örökkösen fenntartani, de aztán a bizottság azt mondja, hát fennállnak még az okai annak, hogy rendkívüli szabályokkal meghosszabbítsuk ezt. Ami pedig a különböző alapok kérdését illeti. Kérdezem, hogy a bizottságnak van-e figyelembe véve a tagállami kérvényeket, kéréseket, hogy a költségvetés mit fedezzen. Van-e a bizottságnak tehát ennek fényében elképzelés arról, hogy hogyan növeljék a költségvetés bruttó összegét azért, hogy mindent finanszírozni tudjunk? Köszönöm, köszönöm Grisbeck. Köszönöm, Claude. Mivel kevés idő áll rendelkezésre, és mert a Misú asszony beszélt már a legfontosabb dolgokról, három dolgot említenék, a kék kártyáról, illetve annak blokkolásáról többek között. Együtt vagyunk a raportőrrel és én magam is árnyékelőadó vagyok, úgy gondoljuk, hogy az álszentséget fel kell adni, és előre léptetni ezt a dossziét, megmagyarázni Európának, hogy nyitott álláspontra van szükség a migrációs mozgásokkal kapcsolatban, mert vannak olyanok, a, akik az európai térséghez hozzá tudnak adni, amikor érkeznek, és a, a találkozók hangulatát a teljes mozdulatlanság jellemezte, meg kell találni azt a kompromisszumot, amit például Claude már el is készített, és ami remélhetőleg a dosszié előmozdításához szükséges. A második dolog a Dublini, Dublini reform. Öt ön asszonyom szintén említette a fontosságát annak, hogy túl kell lépni azon a helyzeten, ami ott van, az, az a jogalkotási anyag is blokkolva van, és ez is fontos lenne az európai polgárok számára. A harmadik téma az a bűnözéshez kötődő javak lefoglalása és elkobzása. Ez egy büntetőjogi jogalkotási anyag, amely lehetővé tenné például azt is, hogy az áldozatok kapjanak kártérítést ezekből a lefoglalt javakból, olyan emberek, akik elszenvedték a bűncselekményt, és nagyon sok pénzt lehetne itt most behajtani, és kárpótolni az áldozatokat. Sajnálatos módon ez a téma is blokkolva van, erre is nyitottnak kell lennünk, illetve szemmel kell tartanunk. Köszönöm. Köszönöm, Natani. Judith Sargentini következik. I'm still kind of puzzled on what the... Nem értem én pontosan, hogy a júniusi tanácsülés milyen eredményekkel járhat. Hevesen, izgatottan készülnek, ugye május 15 a határidő, nem értem, mi történik. Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy csomagról beszélünk, hogyha migráció és bevándorlás kérdéséről van szó. Szóval az Eurodac dosszié árnyék jelentéstévő üléséről jövök ide, és itt ugye például arról volt szó, hogy a gyerekeket rá lehet -e kényszeríteni arra, hogy új lenyomatot vegyenek róluk. Hát ez bizony ellentmond a gyermek jólétéről alkotott elképzeléseknek, és nem tudom, hogy a a tagállamok hogyan képzelik, hogy zárodakot kiszervezzék a csomagból. De én szívemben viselem a kék kártya kérdést is, azt a kék kártyáról és a más legális bevándorlásról szóló jogszabályokat is a csomag részének szeretném látni. Azt is remélem ezen felül, hogy a bizottság határozottan el megüzeni az Európai Tanácsnak, hogy a bevándorlás és a migráció tekintetében holisztikus megközelítésre van szükség, és nem elegendő arra gondolni, hogyan állítsuk meg az embereket, hogyan akadályozunk meg, hogy beutazzanak. Az a kérdés, hogy milyen krízissel állunk szemben. Nyugat-Európában a, bevándor, a menedékkérők központját zárják be, mert a menekültek, a menedékkérők nem jutnak el hozzánk. Aztán, hogyha az EFOSZI útvonalon kezdenek majd jönni, akkor bizony kitör a pánik, és amikor a görög bíróság azt mondja, hogy nem lehet örökösen a szigeteken tartani a menedékkérőket, mintha nem számítottunk volna arra, hogy egy tisztességes bíróság előbb-utóbb kimondja, hogy ez egy börtön. Ez egy um, szabad ég alatti börtön a görög szigeteken. Remélem tehát, hogy a kollégáim támogatják a parlamentet abbél erőfeszítésében, hogy ez egy csomag maradjon. Hogyha a tanács és a tagállamok egyes kéréseinek eleget teszünk, és a bolgár elnökség kérésének eleget teszünk, akkor felbontják a csomagot, és soha nem sikerül majd ezt a holisztikus megközelítést elérni. Köszönöm mindenkinek, hogy rövidre fogják magukat, mert ugye válaszokat is meg akarjuk hallgatni, és 11-kor szavazunk. Négyen kértek még szót. Spinelli, Grappini, Grappini Vergia kollégák és a negyedik kollega, tehát Barbara, tessék parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid, de a kékkártyás tárgyalások megakadására akarok utalni. Árnyékjelentéstevő jelentéstevő vagyok dosszié reformé kapcsán, és hangot akarok adni a döbbenetemnek, a frusztrációmnak, a fölött, hogy megakadtak a tárgyalások. A tanács képtelen volt párbeszédet, főleg nem konstruktív párbeszédet kezd, kezden is folytatni a parlamenttel. Voltak éppen nincsen meg a megegyezéshez való szempont. Két dolgot szeretnék kiemelni, mégpedig röviden. Az egész tárgyalás folyamán én magam és a mi frakciónk támogattuk az előadót, aki nagy diplomáciai és technikai szakértelemmel kitűnő munkát végzett, különböző kompromisszumos javaslatokat terjesztett elő a tanácsnak, még a bonyolult kérdésekben, megosztó kérdésekben is. Az úgynevezett redline-ok -ok a harmonizáció maradtak, illetve a, foga, a lépésenkénti bevezetés kérdése. Valamilyen rugalmasságra volt szükség, és mi rugalmasok voltunk, de a tanács részéről egy jottányit sem mozdultak az álláspontok. Voltak éppen egy olyan irányelvet akarnak elfogadni, még semmilyen fajta hozzáadott értéke nincsen, harmonizációt pedig elutasítják. Éppen ezért egyetértek Morás kollégával, hogy ne fogadjunk el egy olyan szöveget, amely tökéletesen értéktelen. Másrészt pedig sírni való az, hogy az európai bevándorlás és menekültügyi politika milyen állapotban van nem találnak megállapodást, mégpedig egy minimum, és hangsúlyozom ezt a szót, minimum megállapodás arra, hogy hogyan lehet az Európai Unióba legálisan bejutni, ez pedig a közállapotok beteg voltára utal. És a, demog- a kontinens demográfiai jövőjét is lehetetleníti. A kérdésem a Digi Home főigazgatójahoz a következő. Figyelembe véve, hogy a bizottság és a parlament sok ellenben egyetért. Mit lehet tenni? Hogy öm, kilendítsük a tanácsot a megakadságból, milyen érveket lehet felhasználni, például a bizottság részéről annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyenek, mint azok az érvek, amelyeket ideig használtunk, és ideig használt Claude a tárgyalások során. Köszönöm you, Barbara. It would be good to get some responses today from Ms. Mishu, so uh, the next three colleagues, please be brief. Oh. A következő hozzászólók legyenek egy kicsit rövidebbek. Grappini asszony következik. Um, köszönöm. Akkor én röviden fogok fogalmazni. Nagyon sok mindent uh, elmondtak itt, és uh, egyetértek azzal, ami elhangzott. Egy rövid kérdésem van, miután megköszönöm mindazt, amit mondott a főigazgatóasszony. asszony valójában két dologra utalnék vissza. Azt mondta, hogy május 15-ére szeretné, hogyha az Európai Tanácsban elkészülne egy dokumentum. Vitor va elektora. ami pedig a jövőbeli választásokat illeti. E, nem nagyon értjük a migrációnak a természetét, nem értik se a hatóságok, sem az emberek. Egy koherens üzenetre van szükség. A polgárok ugyanis egyértelmű álláspontot várnak a tanácstól ebben a témában. Mit többet tudnak tenni azért, hogy a menekültügyi eljárásra vonatkozó rendelete előre mozdítható legyen, és szeretnénk látni azt a dokumentumot, amely május 15-ére a tanácsnak készül. Verzsia asszony következik. Köszönöm. Én is megpróbálok röviden fogalmazni, hogy legyen idő a válaszra. Ő nagyon sok témát felvetett, aminek eh, örülök. Tudja ön is, hogy eh, az intézmények számára számos eh, anyag prioritásos. Ugyanakkor nem ugyanazok a prioritások, ami magyarázza azt a, azokat az akadályokat, amelyek számos területen megfigyelhetők. Nekem egyébként nem kellenek olyan megállapodások, amelyek bármi áron születnek és vissza pörgetik az emberi jogokat. Szerintem az emberi jog és a jogállamiság megőrzése az mindenképpen egy szükséges dolog, és ez olyan dolog, amire oda kell figyelni egy sor jogalkotási témában, amelyről ön is beszélt. A felelősség és a szolidaritás kérdése az rendben van, ugyanakkor az arányosság és szükségességre is oda kell figyelni, valamint a biztonság és az emberi jogok, alapvető jogok közti egyensúlyra. Önök, ön az ön beszédében aló, azonban az derült ki, hogy ön illegálisnak hajlandó csak nevezni a migrációt. Számomra nincsen olyan, hogy illegális migráció, vagy illegális migránsok, hanem olyan migránsok vannak, akiknek nem rendezett a helyzete, azért, mert a tagállamok törvényei, illetve az EU törvényei ilyen nem szabályos helyzetbe kényszerítik őket. Ez megint felveti az alapvető jogok kérdését, a menedék, menekült státuszhoz való jogot, a Genfi Egyezmény eh, tiszteletben tartását, eh, ahol mindannyiunknak vannak alkotalmai. Adok egy eh, példát. Van Franciaországban egy iráni személy, akit fogvatartanak, akit kiutasítás fenyeget, miközben Iránban halálbüntetésre lett ítélve. Franciában, Franciaországban szintén elkövetett egy bűncselekményt, de Iránban halálos ítéletet szabtak ki rá, mert keresztény. Nem tudom, hogy mit csinálunk mi az Európai Unióban, hogyha egy ilyen személyt visszaküldünk Iránba, ahol eh, ki fogják végezni. Eh, én azt gondolom, hogy eh, ezzel elértük az elfogadhatatlanság határát, és szerintem az ilyen dolgokra nagyon oda kell figyelni. Um, Anna Gomes, mint utolsó felszólaló. Köszönöm, Misó asszony, elnézést kérek, hogy késve tudtam csak jönni, és éppen ezért nem hallottam az ön beszédét. Más alkalmakkor bizonyára sikerül majd meghallgatnom. A kérdés az az, hogy ön mit gondol arról, hogy milyen szerepet kell játszani a bizottságnak velünk szemben, vagy a tagállamok, és a tagállamokkal szemben. Például ki kell mondani az igazat a tagállamok felé, és kimondani azt, hogy azzal hogy nincs legális bevándorlási lehetőség, nincs megállapodás a kék kártyáról. Valójában mi a, az embercsempészek malmára hajtjuk a vizet. Ezt kellene a bizottságnak megmondani, és nem pedig az antimigráns, antimenekült retorikába dagonyázni és Szudántól, meg Törökországtól várni a megoldásokat. A a tagállamok másfelől viszont kiárusítják Schengent, a Schengenhez való hozzáférést, a tartózkodási engedélyt, sőt, az EU állampolgárságokat is, ami megint csak ugye a Schengeni belépést jelenti. Ehm, jön egy jelentés novemberben, amelyet Jurova asszony csinál, az önfőigazgatóságával együtt az aranyvízumokról, de ez már késő, mert valójában ezt már korábban kellett volna e, megcsinálni, mert ez is egy nagy ellentmondás és elképesztő álszentség a tagállamok részéről. Most akkor Misó asszony kap időt azzal, hogy elnézést kérünk, hogy kevés lesz az idő arra, hogy mindenre válaszoljon. 8-10 perce van Tánya utána 5 percet kap a jelentésére, és ezt követően egy hosszú szavazás következik. Azzal adom át önnek a szót, hogy majd újra felkeres bennünket, mert nagyon fontos témákról van szó, ezt tükrözték az itt elhangzott felszólalások is. Csak villancson fel néhány választ, illetve megoldási lehetőséget, és később, illetve nem nagyon későn, hanem minél hamarabb eh, jöjjön vissza hozzánk, és eh, folytassuk ezekről a témákról a párbeszédet. Köszönöm. Én természetesen minden olyan jogalkotási anyagról nagyon szívesen beszélek önökkel, amelyekről már beszéltem, illetve önök is felvetették. Néhány dologra most is kitérnék. A kék kártya kapcsán nekünk is ugyanaz az ambíciónk, mint az önöké, ezért is hoztunk egy ilyen javaslatot. A mi célkitűzésünk az, intézményként, hogy megoldást találjunk, egy olyan megoldást, ami, ami nem üres egy nem egy üres terméket eredményez. E, ez volt a mi szándékunk, és ezért is e, akadt meg a dolog. Én személy szerint is új emberként, mert e, most kerültem csak közel ehhez a jogalkotási anyaghoz, lehetőséget akarok adni arra, hogy valamilyen megoldások szülessenek. Ha nem találunk megoldást, akkor nem fogunk elfogadni valami üres terméket. Ami a menekültügyi csomagot, illetve menekült politikát illeti. A tanács, a, eh, bocsánat, a bizottság és jó magam is egyetértünk önökkel abban, hogy holisztikus megközelítésre van szükség, tehát egy csomagra. De itt nem csak a bolgár, nem a bolgár elnökség mondta azt, hogy az eurodakot le lehet választani a csomagról. Valójában a bizottság mondta azt, hogy a csomagból kimaradhat az eurodak azért, mert más a szerepe, más a funkcionalitása. Vannak olyan tagállamok, és önök is eh, úgy látom, hogy politikai megállapodásnak tekintik ezt, amit én teljesen tiszteletben tartok, és a, a döntésüket is tiszteletben tartom, de ez nem fog bennünket megakadályozni abban, hogy olyan kompromisszumokat, megoldásokat találjunk, amelyek a különböző csomagokhoz, eh, azok működéséhez szükségesek. Nem tudok egyetérteni azokkal a tagállamokkal, vagy azokkal, akik azt mondják, hogy nem akarjuk Dublint, nem akarjuk szolidaritást, mert mi nekünk csak a külső határőrizet a fontos. Ez nem működhet így, holisztikus megközelítésre van szükség. Az Eurodac azonban a bizottság szemszögéből nem szükséges része ennek a csomagnak. De önök ezt megítélhetik természetesen máshogy is. Ami az interoperabilitást illeti. Az interoperabilitás egy nagyon fontos jogalkotási csomag. Lehet majd a részletekről beszélni, nem feltétlenül nem most. Nagyon fontos csomagról van szó, mert ez majd összeköti, és nem csak politikai szempontból fontos, hanem gyakorlati szempontból is összeköti azokat az eszközöket, amelyek már rendelkezésre állnak. Nagyon sok eszközt kialakítottunk az elmúlt évtizedben, és ezek nem lettek összekötve. Maradjunk így, Mondjuk azt, hogy ami az egyik adatbázisba bekerül egy tagállamban, és amit egy másik adatbázisba betölt egy másik tagállam, az ne legyen összekötve. Nem csak a migrációs válság miatt van szükség arra, hogy összekössük ezeket, hanem a fejlemények is lehetővé teszik, és természetesen ezt úgy csináljuk, hogy mindig betartjuk az adatvédelmi szabályokat. Önök ismernek engem, amikor eh, én voltam a felelőse az adatvédelmi csomag tárgyalásának. Az adatvédelmi csomag egy alapvető jog, itt nem arról van szó, hogy egy, egy dolog szembeáll a másikkal. A tanácssal és a parlamenttel szemben mi a mi szerepünk? Én ezért is mondtam azt már az elején, hogy önöktől és a velünk együttműködő intézményektől azt szeretnénk tudni, hogy hogyan lehet előrelépni. A tanácsban vannak olyan tagállamok, amelyek az önök álláspontját tükrözik, illetve ahhoz állnak közel. Az én szerepem az, hogy megtaláljam azokat a dolgokat, amelyek körül kialakítható az együttműködés, annak érdekében, hogy egy olyan csomag szülessen, amit akarunk. Nem egy kompromisszumokkal terhelt csomag. Én mindig a hozzáadott értékről beszéltem. Most pedig a dátumokról röviden. Június végén lesz egy eh, Európai Tanács ülés. Eh, ahhoz, hogy oda kerülhessen egy téma, két-három héttel, három-négy héttel előtte már elkész készíteni a konklúziókat, illetve azoknak az vázlatát. Tehát május végéig tudunk dolgozni, ugyanakkor mégiscsak fel kell állítani egy határidőt, amely révén június végére elkészül ez az anyag. Ez a munka, amiket a Koreper és a többi munkacsoport csinál, valamint a tagállamok, ezt a folyamatot táplálják, amelynek kifutási pontja az Európai Tanács. És majd meglátjuk, hogy mi jön ki ebből. Beszéltem már a belső határellenőrzésről, és még kitérnék az MFF-re. Amikor majd látják a javaslatot, látni fogják, hogy nagyon komoly munkát végeztünk azzal kapcsolatban, hogy az MFF ne csak a mi területünknek feleljen meg a határőrizetnek és egyéb témáknak, hanem komolyan értékeltünk, megpróbáltuk kivetíteni a szükségleteket, arra alapozva, hogy mi történt, mire volt szükség, milyen szükségletek jelentkeztek a, a múltban. E, május másodikán e, tehát e, megszületik az alapja az MFF-nek, de ott már láthatóak lesznek azok az ágazati javaslatok is, illetve egy kicsit később, június 12-én, ha jól emlékszem. Azt hiszem, hogy ennyi időm volt, mindig is rendelkezésükre fogok állni Eh, hogy egyes témákról is részletesebben beszéljünk. Köszönjük, hogy eh, eljött ide. Ez egy eh, elég jól sikerült első találkozó volt az ön új minőségében. Köszönöm a kollégáknak a fegyelmezett kérdésfeltevést. És akkor most Tanya kap szót, aki gyorsan beszámol a trialógusról. Köszönöm elnézést, hogy csak ennyi idő. We'll do my best. Köszönöm szépen, Claude, mindent megteszek, és nagyon gyorsan próbálom elintézni ezt. Tudom, hogy kevés az idő frissítés azzal kapcsolatban, hogy hol tartunk a trilógussal, a kvalifikációkra vonatkozó rendelete kapcsolatban. Ugye meghatározzuk a nemzetközi védelem feltételeit, ez a hét folyamban lévő menekültügyi jogalkotási anyagnak az egyike, a nemzetközi védelem értelmében arról beszélünk, hogy hogy lehet harmonizálni a menekültek, illetve a kiegészítő védelemben részesülők státuszát, mert ilyen például nagyon eltérőek a gyakorlatok. A bizottság egy olyan direktívát javasolt, amelyen pillanatban 2016-os rendelet részét képezi, nevezetesen az Európai Menekültügyi Rendszer módosításáról lenne szó. Szeptemberben kezdik a tárgyalásokat, a Mátai elnökség eh, alatt, és több mint 40 ülésre kerül a politikai és eh, technikai, szakmai szinten. Szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek és minden politikai tanácsadónak. Kiváló munkát végeztek, ugyanígy a jelenlegi bolgár elnökség is. Most került sorra a hatodik trilógusra Strasbourgban, és nagyon jó előrehaladásra került sor. Sikerült lezárni a legtöbb szakmai kérdést. Nyilván voltak politikai nehézségek, amelyek továbbra is fennállnak. Remélem, hogy egy-két trilóguson belül ezt is meg lehet oldani majd, és még a nyári színát előtt véglegesíteni tudjuk a, az egyeztetett véleményt. A parlamentben erős mandátumunk van a két státusz közelítésére, a menekültekkel védelmére, illetve a kiegészítő védelmet biztosítottak öt éves tartó védelmével kapcsolatban, de ahogy mondtam, a tárgyalások eléggé nehézkesen mozognak, mindesetre szeretnénk, hogyha nyárisig érni az elmi elnök. Köszönöm szépen, ha jól tudom, május 16 lesz a következő trilógus. Köszönöm szépen a gyors, tömör összefoglalást. Kedves kollégáim, 11 órakor szavazunk Kérem, hogy mindenki legyen 11 órakor a helyén az elektromos szavazás lehetővé tévő szavazókártyájával együtt. Köszönöm szépen!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 Kedves kollégák, hamarosan kezdünk, kérem foglaljanak helyet, kop, kop, kop, mondja az elnök. To begin the vote, um, I'm not sure about... Megkezdem a szavazást, nem tudom, hogy más csatlakozik -e hozzám. Colleagues, take your seats. Kedves kollégáim, kérem, hogy foglaljanak helyet, tehát megkezdjük a szavazást a hatos napi rendőrponttal kapcsolatban um, éves jelentés a Schengeni terület Schengeni térség működőjével kapcsolatban. Megadom a szokálástevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Röviden meg szeretném köszönni a kiváló együttműködést az tevőkkel. Az első parlamenti jelentésről szavazunk tehát a Schengeni térséggel kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés nem csak a polgárok védelme értelmében érdekében, nem csak a mozgásszabadságunk fenntartása érdekében, hanem azért is, hogy biztosítani tudjuk, hogy hogy parlamentünk demokratikus eh, felévizsgálata ellenőrző munkája érvényesüljön. Elnök utolsó pillanatban benyújtott technikai eh, korrekcióra kell felhívnom a figyelmüket a szavazólistával kapcsolatban. Ez a hatodik oldalon lesz. A 84-es eh, SND módosító nincs, eh, nem tartozik bele. Eh, a másikban a, és hogyha tehát a 84-est nem fogjuk külön megszavazni, remélem ezt mindenki érti, az új módosított szavazólistát nem fogjuk kiosztani. Egyes kompromisszum szavazást megnyitom. Tehát az egyes kompromisszum kapcsán a szavazást megnyitom. De addig várok, amíg mindenki lecsillapodik és el nem készül, szavazást lezárom. Elfogadtuk kettes kompromisszumot, kapcsán szavazást megnyitom. Elnök úr! Köszönöm, most hozzák a szavazólistám, a szavazókártyámat, úgyhogy eddig szeretnék kézzel szavazni. Elnök, akkor egyértelműen jelezze a szavazatát, és titkárom majd jegyzi ezt. Kettes kompromisszum, szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, szavazást megnyitom, lezárom. elfogadtuk. 44-es szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszumot szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 3A kompromisszumot megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Négyest megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 78-as módosító szavazás megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Elutasítottuk, mondják. Ötös kompromisszumot megnyitom. Most nyitom meg, tehát ötös kompromisszumot, szavazást megnyitottam, lezárom. Elfogadtuk. 5A kompromisszum szavazást megnyitom. Lezárom. elfogadtuk, hatos kompromisszumot megnyitom, lezárom, elfogadtuk, hetes kompromisszum, szavazás megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 16-os kompromisszumot megnyitom, lezárom, Elfogadtuk. 101-es módosítóra a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 24-es módosító szavazást megnyitom. Ez ugye egy kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 103-as módosítóra a szavazást megnyitom. lezárom. Elutasítottuk. 32-es módosító, kompromisszumos módosítóval szavazás megnyitom, lezárom. Az SND esetében egyel több szavazatot adtak le, mint kellett volna. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Szavazás megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 11A. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16A. Megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 9-est megnyitom, bocsánat. 115-ös módosító kapcsán a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk 9-es módosít kompromisszum. Szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszumos módosító kapcsán a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 12-est, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13, megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 14-est megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15 est megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 169-est megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 170-es módosítót megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 172-es módosítót megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 26-ost, bocsánat, 174-es kimaradt, 174-es módosítóra a szavazásgépen megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 26-os módosító, kompromisszumos módosító kapcsán megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 177-es módosító megnyitom, lezárom, elfogadtuk 178-ast, megnyitom, lezárom, elfogadtuk 17-es módosító, kompromisszumos módosító szavazás, megnyitom, lezárom, elfogadtuk 186-os módosító kapcsán a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 18A kompromisszum. Szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 188-as bocsánat, hibázott az elnök, 187-es módosító Szavazás megnyitom. Túl gyorsan haladtam. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. 18-as módosító, kompromisszumos módosító szavazást megnyitom. Elfogadtuk. 194-es módosító kapcsán a szavazást megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. 19-es kompromisszumos módosító kapcsán a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, miután változtattam a szavazatomat. 20A ehm, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. elfogadtuk 20-as kompromisszumos módosító szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk 20B szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk 21 szavazást megnyitom, lezárom, Elfogadtuk 22-es kompromisszumos módosító szavazást. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 22B, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 221-es módosító szavazást. Megnyitom, lezárom. Elutasítottuk 22A módosító szavazás megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 23 os kompromisszum szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 226-os módosító kapcsán a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 2, 3, 3. Tehát 2, 33 as módosító. Most megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 2, tehát 24A jelű kompromisszum. Szavazás megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 238-as módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva 240-es szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 25-ös kompromisszumos módosító szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 247-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 249-es szavazást. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Preambulum bekezdések. Egyes. Szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyest. Megnyitom. Lezárom. És ezt is elfogadtuk. Felmondom megkezdések 27-es kompromisszum szavazás. Megnyitom, zárom. Elfogadtuk 28-as kompromisszumos módosító. Szavazást lezárom. Elfogadtuk 28A szavazást. Megnyitom. Lezárom. Bocsánat az SND mellőbe eldönti, hogy akar szavazni. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 28A kompromisszumos módosító szavazást megnyitom. Nem, bocsánat, ezt összekavarodott az elnök, tehát a 18-as 18-as módosító jön. Ha mindenki szavazott, akkor a szavazást lezárom. Elfogadtuk, 29-es kompromisszum, szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk, 22-es módosító a szavazást megnyitom, lezárom. 30-as kompromisszum kapcsán a szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 32-es módosító kapcsán a szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 31-es kompromisszum, szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Az F eh, preambulum bekezdéshez kapcsolódó 38-as módosítót szavazás megnyitom, lezárom. Elutasítottuk 39-es módosító. szavazás megnyitom, lezárom. Elutasítottuk 40-est, megnyitom, Lezárom. Elutasítva és végszavazás, név szavazással a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtok 45-18 arányban három tartózkodással. Gratulálok Coelho úrnak, a jelentéstevőnek, kedves kollégák! Ezek hosszúra nyúlnak ezek a szavazások. Kedves kollégák, köszönöm, hogy mindenki fegyelmezetten részt vett. Okay, colleagues, if everyone's ready, we'll go straight to the to the to this so rather long one. So, colleagues, for this. Um, kedves képviselőtársaim, A Ferrara jelentésről fogunk szavazni. A nemzetközi védelemre vonatkozó egységes uniós eljárás megkapták a végső szavazólistát, és a kompromisszumos módosítók végső változatát, valamint a kompromisszumos mód a 42, 43-as, 44-es kompromisszumos módosítók végső változatát, amennyiben a 39-est nem tudjuk elfogadni, a 39-es kompromisszumot. Nemzetközi védelemre vonatkozó és uniós eljárás a dokumentum címe. Laura Ferrara jegyzi, ő az előadó. Nem tudom, Laura kéri a szót. Tessék, parancsoljam Laura. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni minden képviselőtársamnak a kitűnő együttműködést. Nagyon nehéz munka volt ez. 2016. októberében indult a munkam, másfél évig tartott tehát. Intenzív munkát végeztünk. Egyrészt nagyon technikai dosszié volt, másrészt nagyon érzékeny politikai kérdéseket illetett, ezért tartott én sokáig. Ezzel a végszavazással egy előrelépést teszünk, és ezzel a közös európai bevándorlási politikához járulunk hozzá. Egy hatékony, gyors és egységes eljárást garantálunk minden európai országban. Köszönöm minden árnyék jelentéstevőnek. Köszönöm mindenkinek a munkát, és izgatottan várom a szavazást. Köszönöm. And again, as I said with Mr. report, when I'm thanking uh, the rap- Nem csak szép elegve köszönök, köszönöm a munkát az előadóknak és az árnyék előadóknak, nem csak riszállom itt magam, hanem meg is köszönöm az elsőről, megnyitom a szavazást. Tehát a 188 és 189-es két azonosról szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítom. 190, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítom. 191 és 192 azonos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 477-es cikk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 480. Megnyitom a szavazást. Bocsánat, így az elnök, bocsánat, így az elnök. Elnézést kérek. Jelezni szeretném az elnöknek, igaza volt a titkárság tévedett. Mégiscsak én irányítom az ülést, tehát akkor szavazzunk újra. A 480-asról megnyitom a szavazást. 480-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 485, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 485. That is carried. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Megnyitom tehát a szavazást, szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5. A kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Ötös cikk, kettes kompromisszum, szavazott mindenki. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, hatos cikk, hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 565-ös módosító, megnyitom a szavazást. 565 tehát. Nem, nem, mégsem, így az elnök. Az 565 oka fogyottá vált. Úgyhogy tovább is megyünk. A négy a kompromisszumra. Négy a kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hatos kompromisszum. Hatos kompromisszum, tehát szavazott mindenki hatos kompromisszumról? Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, 17. oldalon megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tíz a kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 796, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 797, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 799, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 798, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 800-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 801, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. kettő megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 874, megnyitom a szavazást. 874-es tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 875, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 878. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 877. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 876. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 880, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 881, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 882, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9 kilenc, 26. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 927. Most egy picit össze vagyok keveredve. 927. Lezárom a szavazást a 927-esről, melyet fent megnyitottam. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21 A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 22 a kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum, az 52. oldalon megnyitom a szavazást. 52-es oldal, 26. kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30 es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 31-es kompromisszum a 60. oldalon, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11.74-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös kompromisszum a 73. oldalon. Bocsánat, mondja az elnök, a 34. kompromisszumnál tartunk. Egy egész oldalon túllapoztam, átlapoztam. Ez nem lett volna jó bizony. Tehát az 1274-essel kezdjük, a 70. oldalon megnyitom a szavazást. 1274 a 70. oldalon megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 1247-ről szavazunk elutasítva. A 12.53-ról szavazunk, most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most jön a 35. kompromisszum a 73. oldalon, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37. kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 38-as kompromisszum, 79. oldalon megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83. oldalon 1389-es módosító, megnyitom a szavazást. 1398, 1398, lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Simán elfogadtuk, úgyhogy most a 40. kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. A 40-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. a 15-20 helyett a 15-02-ről szavazunk, tehát 15-02, megnyitom a szavazást. 15-2-15-3-ról együtt szavazhatunk azonosok, tehát megnyitom a kettőről a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 15-04, megnyitom a szavazást. 15-05, 1504-ről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1506. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 1507-es. Nem, nem. 1508. 1508-ról szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Sorry, colleagues, my mistake. Bocsánat, kollégák, hibát követtem el. A 1507-esről igenis szavazni kell, tehát szavazzunk a 1507-ről. Okay, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1508. Nem, erről nem szavazunk, hiszen elfogadtuk az előzőt. 1509. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15, 10. Laura, this is a really long vote. This... Hát elnézést, kicsit hosszú a szavazás, már nehezen olvasom ki a számokat. Tehát 15-10 lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os kompromisszum a 94. lapon. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47. kompromisszum a 96. oldalon. Megnyitom a szavazást. A 47-es kompromisszumról lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizenöt es Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom és elfogadtuk. 15.79, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1584, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1580. Nem. 1590. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 5.15.92, megnyitom a szavazást. Lezárom, lezárom, elutasítva. 15, 95 és 96-ról együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Jönnek a preambulum bekezdések, 195, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 196, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 197, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 199, megnyitom a szavazást. 199. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 201, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 203, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 204, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 207, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 209, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 2.15, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 2.16, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 257-es a 102-es oldalon. A 257 és a 258 ezek azonosak. Nem, mégsem. Nem azonosok. Tehát a 257-esről, illetve 4 is nem erről kell szavazni. Még nyitva áll a szavazás. Lezárom a szavazást. 258, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 264-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 273. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Carried to it. Elfogadtuk 284, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 285, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 7-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 296 jön, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elutasítva. 9-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 301. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Három kilenc a 108-as oldalon. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Le, elutasítottuk. 340, megnyitom a szavazást. Closed. Carry. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 344 mellette. Illetve megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 342, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. elutasítva, 341. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. És négyszázhármas jönne? 423. So we go to the end now? No, there's 423 on page Yeah. So sorry for the pause, colleagues. Elnézést kérek a szünetért, csak mindenképpen jól akarok szavaztatni. A 423-as jön a 115-ös oldalon. 423-as, ugye? Ha valaki máshogy gondolja, akkor kérem mondják, mi úgy tudjuk, vagy úgy értjük, hogy a 423 következik a 115. oldalon, tehát 423. Megnyitom a szavazást. Is that, fold, is that fallen as well? Is that fallen? 43 is fallen. But what about 43? It is 43. Colleagues. Kedves kollégák. Okay, it's 43. 423-as. Nem. Tudom, hogy a hangom nem annyira autoritatív, de tegyünk úgy, mintha az lenne. 423. Okay, it's 43 unless anyone has another. 423, kivéve a bárkinek más konkrét ötlete van. Okay, the coordinator of EPP. Sorry,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 Okay, the, um, sorry, the EPP, sorry, the EPP deputy Az EPP koordinátor helyettese helyesen szólt, és én ki is kértem a véleményét mindenkinek, aki jobban tudja. Tehát valójában a 426-osról kell most szavaznunk, minden más kiesett okafogyottá vált, 426-osról kell szavaznunk, köszönöm, hogy helyre tettek, 426-os.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 hogy a 30-astól elkezdünk szavazni, és akkor ez egyértelműbb lesz. Gyorsan le fogjuk tudni zavarni, és így biztos elkerüljük, hogy hibázunk. Tehát 30-astól. 1595 and 1596 were adopted. Yeah so, and it falls if it's not adopted. So that means we roll. Because 1595 and 1596. A 1595-öst és a 1596-ost elfogadtuk. Because 1595 and 1596 were adopted. Mivel a 1595-öst és a 1596-ost elfogadtuk, ezért nem esik ki, nem válik offkafogyottá a 30-as, úgyhogy szavazni kell róla. Okay. If anyone thinks differently... Ha bárki más mást gondol, akkor kérem jelezzék. Tehát szavazzunk a 30-as módosítóról, megnyitom a szavazás 30-as, és a 422-es azonos tartalmúak, megnyitom a szavazást. Okay, if there's any confusion, I'll just say it again. Recite tehát a 62-es preambulum bekezdés, a 30-as és a 422-es ugyanolyan szövegűek, együtt szavazunk, megnyitom, illetve már le is zárom a szavazást. Ez a 114-es oldalon van, és ezt elfogadtuk. Ezt követi a 426-os, megnyitom a szavazást. 426. 426-os lezárom el, elutasítottuk. 31-es, megnyitom a szavazást. The vote, uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 4-27-es, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And that's rejected. Ezt elutasítottuk. Majd jön a 436-os. Mégsem jön a 436-os. Megyünk a 442-eshez, a 116-os oldalon, 442-es. 442-es. Ezt eh, lezárom ezt a szavazást, és ezt elutasítottuk majd a 443-as következik, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. A 454-es következik, a 117-es oldalon megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. Ez a 454-es volt. Ezt szavazzunk újra, mert nem volt számomra világos, hogy miről szavazunk. Jó, akkor ezt csináljuk újra. Ez tehát 454-es a 75-ös preambulum bekezdéshez. Nézzük még egyszer, jó, mert 454-es, újra megnyitom a szavazást. 454-esről újra szavazunk. The vote is closed. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 455-ös megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 457-es, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elutasítva. 470. 470, megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom ezt elutasítottuk, és következik a végszavazás, megint csak név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk 36 mellette, 12 ellene, 8 tartózkodás, gratulálunk. And sorry, colleagues, and then of course the vote on the... Elnézést kérek, és aztán jön egy szavazás arról, hogy tárgyalásba lépjünk, tárgyalást kezdjünk, megnyitom ezt a szavazást is. Lezárom. ...39 mellette 9 ellene 4 tartózkodás. Gratulálunk Ferrer asszonynak és mindenki másnak, aki részt vett ebben a munkában. Kedves kollégák, van még két kollégák, menjünk tovább a következő szavazásra. Következő két szavazás az ETIAS. Az ETIAS szavazás, Gál asszony a raportőr, és nem tudom, a raportőr szeretne szólni. Köszönöm. Csak szeretném tudatni önökkel, hogy a Koreper elfogadta a parlament álláspontját az utolsó, az ut legutóbbi technikai ülés után, így aztán tudunk szavazni. Én nagyon hálás vagyok a szoros együttműködésért az észt és a bolgár elnökségnek, de tudniuk kell, hogy egy nagyon nehéz jogalkotási téma volt ez. Nagyon sok mindent elértünk, és egy nagyon határozott parlamenti álláspont alakult ki, amit ez a szöveg is megerősít. Köszönöm az összes árnyékelőadónak, Guillaume-nak, Stevensnak, uh, Erzsi asszonynak és a többieknek is, még ha kemény vitákat is tartottunk, így alakult ki egy olyan szöveg, ami a gyakorlatban is megvalósítható, és végezetül az asszisztenseknek és a politikai szaktanácsadóknak köszönöm, akik nagyon jó munkát végeztek, és türelemmel végigfésülték ezeket a technikai részleteket. Különösen köszönöm a titkárságnak és Catherine Hübernek, aki nagyszerű munkát végzett. Köszönöm, köszönöm mindenkinek. Thank you very much, Kinga. Köszönjük, Kinga. És különösen nagyvonalú volt a titkárság megköszönése, a eh, titkárságnak való köszönetnyilvánítás, amit nem gyakran tesznek meg. Mehetünk tovább szavazásra, eljárásról kell valamit mondanom? Nos, amennyiben ezt a szöveget... Jó, szavazzunk! Megnyitom a szavazást. A titkárságot dicsértem éppen. Mindegy, felejtsük el. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, 45 mellette 10 ellene tartózkodás nem volt. És akkor jön a második szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Verzsia asszony, utána jó. Köszönjük. Lezárom a szavazást. Megvan az eredménye ennek a szavazásnak? Ennek én nem jelent meg a monitoromon. Az én kijelzőmön nem jelent meg, de 45 mellette 10 ellene, és nem volt tartózkodás. Miért nem jelent meg ez a monitoron? Azt hallottam, hogy nem minden monitoron jelent meg, ami furcsa. Ez gond? Where did it appear? Hol jelent meg? Appeared on, on some of our screens. Not... Nálunk megjelent néhány monitoron, Ön, önöknél nem. Jó, rendben van. I don't want to create some problems, but the... Nem akarok ebből problémát, de rögzítésre került és megjelent a mi kijelzőkön, az önökén nem 45 mellette 10 ellene tartózkodás nem volt. Köszönjük Gálasszonynak és az árnyék előadóknak. Verzsia asszony ügyrendi dolgot akar mondani? Igen, én is csatlakozom Gál Kingához, és megköszönöm az együttműködő tárgyalásokat, munkatársaknak december végén az észtelnökség alatt fejeztük be a tárgyalásokat, aztán három hónap, több mint három hónapig technikai tárgyalásokat hajtottunk végre. Elnézést. Onnantól kezdve voltak olyan kompromisszumok is az adatvédelemről, amelyek nem voltak elfogadhatóak, én ezt nagyon sajnálom. Noha mindenkinek megköszönöm a munkát, de a jövőre nézve azt szeretném, hogyha ilyen módszert nem alkalmaznánk, mert jogalkotásban ez nem jó módszer, különösen egy ilyen szövegben, egy ilyen fontos szövegben, amely minden harmadik országi vízummentes utazóra vonatkozik, és mégis egy olyan vízumot ír ki rájuk, ír elő nekik, amit nem merünk vízumnak nevezni, E, e, és azt gondolom, hogy e, kellett volna legalább egy shadow ülés, az utolsó ülés, az utolsó téma megoldásához, tehát sajnálom, hogy ilyen volt a módszer, ez nem jó módszer, ez egy fontos szövegben nem elfogadható, még néhány hetet lehetett volna szánni rá. Okay, Mr. Vergette, um, it was a of order, but it was uh, a... Ez uh, inkább megjegyzés volt a módszerrel kapcsolatban, a raportőr is nyilván hallotta, amit mondott, és mások is, de erről most nem tudunk vitát nyitni. Minden esetre mindenki hallotta. Yeah, the rapporteur so for... A raportőr nem kíván reagálni, köszönöm. Okay, colleagues, um, we, we are going to proceed. Kollégák, a tízes napi rendi pont következik. Drexler úr itt van velünk, és ide is jön előre, és ahogy jön ide, én felvezetem ezt a napi rendi pontot. Ez a tízes napi rendi pont az utolsó az ebéd előtt. Jön Drexler úr comes uh, to the front. This is a presentation by the legal... Ez uh, a jogi szolgálat uh, uh, értékelése az ítélet után. Tudom, hogy többen odafigyeltek, felfigyeltek erre az ítéletre. A törvényszék március 22-én idén hozott egy ítéletet a dekapitáni kontra parlament ügyben, amelyben teljes hozzáférést biztosít két-négy oszlopos táblázathoz, a trialógus tárgyalásokhoz kapcsolódó tárgyaláshoz egy folyamatban levő ügyjel kapcsolatban. E, tudom, hogy a kollégák közül többen figyelték ezt az ügyet, figyelemmel kísérték ezt az ügyet, most pedig akkor megadom a szót, a jogi szolgálat főnökének a szót, aki ezt az ítéletet ismerteti, és utána egy eszmecsere következik, tehát Freddy Drexler, e, a, az EP P. jogi szakértő, jogi főtanácsadója kap most szót a dekapitáni ügyjel kapcsolatban. And thank you for the Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy megvittek, meghívtak bennünket, és lehetőséget adnak nekünk arra, hogy bemutassuk ezt az ügyet. Mit is mondhatnánk bekezdésként? Ez az első alkalom, hogy a bíróság ilyen esettel foglalkozott nevezetesen egy jogalkotási eljárással, és konkrétan a trilógus bizonyos vonatkozásaival a négy oszlopos dokumentummal. Ezt a hetedik eh, kamara eh, bírálta el ezt az ügyet eh, öt bíró részvételével, mint mindannyian tudjuk. Nagyon fontos ítéletről van szó, van, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen mérföldkőnek tekinthető ez a döntés, amelynek valószínűleg nagyon messze nyúló következményei lesznek, amelyek nem csak a dokumentumokhoz való hozzáférés jogát érintik, jól lehet ez az alapvető téma, az állampolgárok, az Európai Uniós polgárok Eh, jogait érinti, de egyúttal a jogalkotási munkát is, amely az Európai Unióban folyik. Tehát némi háttérinformáció, mit eh, eh, a felperes mit követett. Nos, a parlament MDD kapitáni kérésére nemet mondott, nemzetesen MDD kapitáni hozzá szeretett volna férni bizonyos dokumentumokhoz. De kapitáni úr eredetileg jelentős kérést nyújtott be, minden olyan dokumentumot kikért, amely érinthetett lehet az adott ügyben a folyamatban lévő jogalkotási e, eljárásokkal kapcsolatosan, ideértve van így oszlopos táblázatokat is. Később de Kapitáni ezt leszűkítette csak a folyamatban lévő eljárásokra, az alapszerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés ötös cikke alapján a szabadság, biztonság és igazság és jogérvényesülés területének részeként. A parlament tájékoztatta Dikapitani urat arról, hogy hét darab négy oszlopos táblázat érintett, és ezek közül öthöz teljes hozzáférés biztosított, kettőhöz pedig részleges hozzátérés. Ez azt jelenti, hogy a negyedik oszlop ebben a két érintett dokumentumban nem került kiadásra. Ez a két táblázat olyan javaslatokkal foglalkozott, amelyeket az önök szakbizottsága tárgyalt, és amelyek az Európolra vonatkozó rendelettel, szabályzással fügtek össze. Nos, kétféle megfontolás volt itt, voltak konkrét megfontolások, amelyek a vonatkozó hoz kapcsolódtak, másrészt pedig a javaslatok érzékenysége volt a megfontolandó. Voltak általános megfontolások is, nevezetesen a jogalkotási folyamat működése, mint olyan. Dikapitani úr a parlament válaszát nem fogadta el, a bíróság elé vitte, a bíróság pedig március végén úgy döntött, hogy meghozza az ítéletét. Maga az ítélet, annyit mondhatunk róla, hogy először is a bíróság idézte a vonatkozó e, esetjogot, illetve a 1049 per 2001-es rendelete kapcsolatos összes korábbi ítéletet, és e, ezek fényében e, leírta, hogy mi is a trilógus, majd ezt követően felsorakoztatta a további érveit. Először is az általános eh, vélemezett eh, hozzá nem féréssel kapcsolatban mondott véleményt. Eh, az eredeti parlamenti álláspont az volt, hogy a bíróságnak figyelembe kellene vennie azt, hogy az utolsó oszlop titkosnak tekinthető általános vélelem alapján, addig, amíg folyamodóan a tárgyalás. A bíróság nagyon világosan megfogalmazta, hogy ezt az általános vélemet nem fogadja hiszen ezen azon, a, a, a, mert azt mondta, hogy jogalkotási folyamat során ilyen általános vélemezéssel nem lehet élni. Ezt nagyon világosan meghatározott például 84-es pont. Ebben az értelemben ez az ítélet teljes mértékben megfelel a Tuko ítélettel e, és az Access for Europe ítélettel e, összhangban hasonlóan e, rendelkezett a bíróság. Térjünk rá így a valós tárgyi kérdésre. Itt a bíróság foglalkozott azzal a kockázattal, amely a jogalkotási folyamatot állítólag érintette. A bíróság ebben a parlamenti döntés logikáját követte. A bírósági döntés e, ítélet megvizsgálja, hogy mennyire megalapozott e, az a, az a védelem, hogy a rendőri e, együttműködés tárgya érzékeny téma lenne, és úgy döntött, hogy ez nem elfogadható álláspont. Úgy döntött a bíróság, hogy még hogyha a kérdés politikailag és jogilag nehézkes, problémás is, a jog, a politikalkotási e, e, ágazat általános érzékenysége nem elég ok ahhoz, hogy a jogalkotási folyamatot e, ez alása. Ezt a 89-97-es pontok fejtik ki. Majd a bíróság folytatja, mégpedig azzal, hogy megvizsgálja a parlament és a több intézmény érveit, amelyek általában jogalkotási eljárásra vonatkoznak. Itt az első érv az, eh, az volt, hogy a közvélemény eh, hatást, eh, nyomást fejthet ki a jogalkotási folyamatra. A bíróság azonban itt megjegyzi, hogy a közvélemény kifejtése az Európai Uniós polgárok demokratikus jogainak egyik megtestesülése, tehát jó lehet a külső nyomás valóban eh, eh, indokolhatja az információ kiadásának megtagadását, a bíróság ezzel együtt megköveteli és elvárja, ahogy ez a korábbi bírósági ügyekben is megfogalmazásra került, hogy az ilyen eh, nyomásgyakorlásnak a valóságos jellegét kézzelfogható bizonyítékokkal alá kell támasztani és bizonyítani kell. Ez azonban ebben az esetben nem állt fenn, ezért ezt az érte bíróság elvetette. Ami a szöveg feltételes ideiglenes tervezet jellegét illeti, itt a bíróság ugyancsak elutasította az parlamentnek ezt az érvelését a 1049-es rendelet vonatkozik a döntésvezető folyamatra, azonban nem tartalmaz semmiféle megkülönböztetést azt szerint, hogy egy adott eljárás éppen milyen előrehaladott vagy nem előrehaladott szakaszban van. Tehát a bizalomvesztés kockázata az intézmények között nem szerepel sehol ezekben a jogalkotási szövegekben. Ezért a bíróság a lojális együttműködés feltét, elve alapján elutasította ezt az érvet. Ugyanis a bíróság úgy fogalmazott, hogy amennyiben bármilyen külső hatása valamelyik intézmény elveszítette volna a bizalmat a többi intézményben az eljárás során, függetlenül az, információ nyilvános elkerülésétől, akkor azzal az adott intézmény megsértette volna a lojális együttműködés kötelezettségét. Aztán itt van még a Space to Think év, nevezetesen, hogy a folyamatban gondolkodási mozgásteret kell biztosítani a partnereknek. A bíróság azonban úgy döntött, hogy a jogokat is folyamatban bőségesen elegendő tér és lehetőség volt erre ez a 105-ös pontban kerül pontosan kifejtésre. Ebben az összefüggésben azt is meg kell jegyezni, hogy a bíróság külön gondot fordított arra, hogy hangsúlyozza, hogy ez az ítélet nem érinti a, a trilógusok munkájához való közvetlen hozzáférést, csak is a dokumentumok kiadását, és csak is akkor, hogyha azt valamely európai polgár igényli, kéri. Tehát eh, a, az ítélet nem vonja kétségbe eh, a részvevő intézmények eh, szabad vitájának lehetőségét, hiszen erre mindig van lehetőségük előkészítődések és más megoldások keretén belül. Ami az elutasítás ideiglenes voltát érintette, ezt az érvet is elutasította a bíróság, nevezetesen arról a vonatkozása, hogy a trilógusok időtartama nagyon is elhúzódhat. A bíróság az open-ended kifejezést is használja, nevezetesen a trilógusok gyakorlatilag, a trilógus folyamat vége gyakorlatilag láthatatlan lehet. Ezért úgy döntött a bíróság, hogy olyan intézkedés, amely bizonyos szakbizottságokban léteznek az Európai Parlamenten belül például, amelyek tehát a trilóguson végzett eh, munka és ott elég eredményekre vonatkozó beszámolót illeti. Ezek eh, egyáltalán nem értik a negyedik eh, oszlop bizalmas vagy nem bizalmas voltát a trilógus során. Azaz a bíróság összességében úgy fogalmazott, hogy az Európai Parlament egyetlen évre sem volt eléggé érdemi ahhoz, hogy megtagadhassa a negyedik eh, táblázat kiadását, eh, és a negyedik táblázatban foglalt információ kiadása nem eh, áshatja alá a trilógus folyamatot. Ezért a bíróság megsemmisítette a, parlament döntését, azaz a parlamentnek formálisan új döntést kell hoznia arról, hogy az kérdésre dokumentumokat kibocsátja. Ami a gyakorlati vonatkozásokat illeti, mivel jár, mit von magával ez a bírósági ítélet. Nos, amennyiben a későbbiekben bármilyen igény fut be a folyamban lévő trilógus tárgyalások során az utolsó tárgyalzat kiadására, akkor a parlamentnek figyelembe kell vennie ezt a bírósági döntést. Tehát általában nem tagadhatja meg a kiadást csak azért, mert folyamatban van a trilógus eljárás. Eseti alapon dönthet úgy, hogy fennáll a kockázat, hogy ez alá ássa a döntéshozatai folyamatot, ilyenkor azonban ezt kézzelfogható bizonyítékkal kell alátámasztani. Ami pedig az általánosabb következményeket illeti a trilógusok működésmódjával kapcsolatban, az ítélet figyelembe veszi azt, hogy a trilógus valóban egy jogalkotási eljárás része, és azt is elfogadja, hogy a trilógusok eh, zárt ajtók mögött folynak. Ugyanakkor ennek az ítéletnek eh, a többi dokumentre vonatkozó eh, hatását nehéz megítélni egy pillanatban, ha eltekintünk a négy oszlopos táblázattól. Összességében azzal zárnám a felszólásomat, hogy elmondom önöknek, hogy ez egy olyan eset volt, amelyet az általános bíróság, a General Court tárgyalt, elfben feleviteli eljárásra lehetőség van, azt azonban csak jogi értelmezési kérdések tekintetében lehet megtenni, és bizonyos határidővel. Ennek a határideje pedig június 8-a 2018 évben. Tehát összességében ennyit tudunk most elmondani, és ha a kérdések lennének, akkor örömmel állok rendelkezésre. Elnök, lehet, hogy vannak kérdések, de csak 10 percünk van. Tehát akkor a következő lépés az a lehetséges fellebbezés de nyilvánvaló az átláthatóság tekintetében a szakbizottságunk azt gondolja, hogy hogy nyilván Dion úr és Szofi számára is fontos. Az átláthatóság nem tudom, hogy van-e más kérdés. Akkor Dion úrnak adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Meg kell mondanom, hogy remélem, hogy az ombudsman hamarosan dönt a dokumentumokhoz való hozzáférés kapcsán, ami pedig a transzparencia regisztert illeti. Engem ez a bírósági határozat arra pozitív reményekkel tölt el, hogy sikerül majd megnyitni hozzáférést. De egy valamit nem értek. Egy, van egy tartalmi kérdésem, és van egy ajánlásom, egy eljárási ajánlásom. Nem értem, hogy mennyiben aknázná az alá a döntéshozatali folyamatot. Ugye szerepel a szövegben, hogy külső nyomás veszély áll fenn, és az állampolgárok ugyanakkor, mondja a bíróság, demokratikus jogokkal kell, hogy éljenek tehát abban az a helyzetben kell, hogy legyenek, hogy követni tudják a döntéshozatali folyamatot. Nos, én úgy gondolom, hogy egy demokráciában, ha nyomon tudjuk követni a döntéshozatali folyamatot, akkor azban semmi problémát nem jelent, hogy az állampolgárok kifejtik véleményüket, főleg, hogyha a saját jogukról van szó, de általánosságban is nem látom így az aláknázná a döntéshozatali folyamatot, mi több, ez a demokrácia. Nem értem, hogy mit fed, tehát ez a kritérium, amelyet már a múltban is érvelésként használtak. Ez pedig két follow is összefügg, nyomonkövető kérdéssel is összefügg. Árnyék jelentéstevője vagyok annak a dossziénak, amely megakadt a tanácsban. Ez a dokumentumhoz való hozzáférésről szól. Nem tudom, hogy ezt az ítéletet nem lehetne felhasználni ezen a tárgyalások előremozdításához is. Másodszorban pedig, hogyha úgy gondoljuk, hogy itt a Jurinak kell döntenie, akkor mégiscsak fontosabb volna, hogy az egész parlament a felelősségével élne. Például a transzparencia, az átláthatóság regiszter tárgyalása során. Tudom, hogy a zöldek már kérték, hogy a négy oszlopos dokumentumot proaktív módon tegyék közzé. Tehát mi volna, hogyha ezt a bírósági ítéletet arra használnánk fel, hogy maga saját akaratunkból publikálnánk a dokumentumokat, és nem várnánk arra, hogy erre kényszerítsen bennünket bárki is. Köszönöm, Dejung úr! A összes parlamenti dokumentum történetében a legrégebbi történetre, éppen a do- dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló dokumentum szerepel, tehát valóban ez egy kulcskérdés, és hosszú ideje bírkozunk vele. Az én két kártyás ügyem is megakadt, szavar. ne bele se bonyolódjunk ebbe, Szófi. Köszönöm szépen. Abszolút egyetértek Denis de Jonggal. Nem gondolom azt, hogy a parlamentnek fellebeznie kellene, mi több szégyen volna. Örüljünk ennek az törvényszéki ítéletnek, ami pedig a külső nyomást illeti. Én pont másként gondolkodom csak akkor lehet külső nyomást gyakorolni valakire, hogyha tit- titkolózunk, hogyha teljesen nyíltá tesszük a dokumentumokat, akkor nem lehet ránk nyomást gyakorolni, ha csak valakinek nem gumiból volna gerinc, ez persze más kérdés. Tehát, ha titkolózunk, kamarilla politikát folytatunk, akkor lehet ilyen nem kívánatos nyomást gyakorolni ránk. Másodszorban, hogyha igaz volna, ha igaz volna, hogy a dokumentumok publikáció közététele aláaknázna a jogalkotói folyamatot, akkor minden jogalkotói folyamat alá volna aknázva, hiszen minden dokumentumot a State Watch-on, vagy valamilyen cég honlapján meg lehetne találni. Egyetlen dokumentum volt, amelyet nem tudtam megszerelni 14 éves karrierem alatt, minden megtalálható nyilvánosságban, tehát ez nem aknázza alá a jogalkotói folyamatot, mi több, ez kukába való érv. Kukába való érv. Mit tegyünk? Örüljünk ennek, az ítéletnek proaktív módon járjunk most már el. Nem hiszem, hogy a négy oszlopos dokumentumok olyan uh, izgalmas olvasmányt jelentenek, hogy az emberek forró gesztenyeként kapkodnak ki majd egymás kezéből a négy oszlopos dokumentumokat, de hát persze különböző felek, különböző érdekek képviselői számára izgalmas ez. De ne nyissuk meg újra a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló rendelet vitáját, hanem sokkal inkább a átláthatóság fényébe lépjünk fel, és hangsúlyoztuk mindig itt a tisztátházban, hogy transzparensé kell tenni a trialógusokat, hozzáférhetővé kell tenni a dokumentumokat. Hát most járjunk elől jó példával. Változik az Európai Unió, változik a parlamenti munka, az emberek is sokkal jobban részt akarnak vállalni a döntéshozatali folyamatban. Egy évvel vagyunk az európai parlamenti választások előtt. Hát mutassuk meg, hogy komolyan gondoljuk, amit prédikálunk, és a saját eljárásunkba is a nyíltság elvét érvényesítjük. Köszönöm, Szofi. Bőke kollega. Birgit. Birgit. I think if we look in... Azt hiszem, hogyha megvizsgáljuk a gyakorlati szempontokat és a politikai közeget, amelyben jelenleg vagyunk, nem olyan könnyű azt mondani, hogy ez a bírósági határozat jó, vagy pedig katasztrofális hatással van. Nem vákumban élünk, egy politikai közegbe beágyazva élünk. Demokráciában élünk, és persze nem értékelem én alá az átláthatóság, a transzparencia értékét, de tényleg azon gondolkozom, hogy hol kezdődik és hol ér véget az átláthatóság. Végezetül az átláthatóság azt jelenti majd, hogy a nemzeti delegáció üléseken és a frakcióülések is kint lesznek a weben. Nincsen a, e arra szükség, hogy először a saját álláspontjukat kialakítsuk, mielőtt véleménycserére bocsátjuk az álláspontokat a többiekkel. Hogy ezzel most az állampolgárok jobban követhetik -e a jogalkotási folyamatot? Hát tényleg azt gondoljuk, hogy itt az állampolgárok érdekei jelennek, meg majd ők olvasgatják, böngészgetik, lapozgatják a négyöszlapos dokumentumot? Nem. Azt hiszem, hogy az igazi érdek, amely itt megjelenik, a különböző gazdasági szereplők, vagy egyéb szereplők érdeke. És ne felejtsük el, hogy a szereplőkkel, a gazdaság és egyéb szereplők befolyás gyakorlása még nem akkor kezdődik, amikor a bizottság a javaslatát bemutatja, hanem már sokkal, sok szereplő már a megfogalmazás folyamatában is nyomást próbál gyakorolni a bizottságra. Abban a folyamatban, amikor a parlament és a tanács eh, vitatja ezt a dokumentumot, ki vagyunk téve egy csomó nyomásnak, ez elfogadható, de még egyszer mondom, ezek nem általános állampolgárok, hanem lobbisták, gazdasági szereplők. Tehát ne hivatkozunk arra, hogy itt az állampolgárok érdekéről van szó, hanem valaki, aki bizonyos érdekeket szolgál, képvisel, befolyásolni akarja a tárgyalások menetét. A normál állampolgár egy-két dologgal lehet, hogy tisztában van, de hát azt mondják általában, megválasztottunk benneteket, végezzétek a munkákat, munkátokat hogy is mondjam, csak bizonyos dokumentumokban a közérdeklődés nagyon különböző. Vannak dossziék, ami senkit sem érdekel, és vannak dossziék, amikor egy lobbisták hadaszáll meg bennünket. Mondjuk a TTIP, vagy az adatvédelmi rendelet, eh, vagy eh, a bizonyítékokról szóló jogszabály. De mindig a szereplők, a stakeholderek, az érdekeltek, és soha nem az állampolgárok azok, akik itt megjelennek. A fake news, a hamis hírek korában élünk, ezt ne felejtsük el. És ne felejtsük el azt sem, hogy bármely parlament és a mi munkánk, mi munkánk jelleges meg fog változni, mert eláraszt bennünket a fake news, a hamis hírek áradata. Mindig voltak hamis hírek, de a digitális korszakban ezek sokkal nagyobb veszélyt jelentenek. Például az adatvédelmi rendelet kapcsán Németországban nyíltan hazudoznak hogy ez milyen kihatással lesz majd a rendelet az állampolgárok életére. Egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehet ezeket kiegyensúlyozni, e hamis híreket. Egy szóval az átláthatóság nagyon jó és kívánatos, de tisztázzuk azt, hogy kinek az érdeke, kui bónó, amit történik. Hogyan lehet ezt kezelni, és mennyiben segít ez a nagy átláthatóság, és mennyiben lehet ezzel visszaélni, mennyiben akadályozza, ezt meg, akadályozza ez meg a mi munkánkat. Itt a parlamentben és a trialógusokban. Persze, megfelelő megoldást kell találnunk, és a kommunikációban is le kell kommunikálnunk a megoldásunkat. Úgy látom, hogy az emberek szép lassan elszállingoznak a teremből. Fontos, hogy kidolgozzuk az álláspontunkat, mielőtt ön válaszolna nekünk. Értem én, amit Birgit mondott, Ugye nem fogadható el, hogy a parlament vagy a LIBE ösztönözze az egész parlamentet a jogi szolgálat irány útján, hogy fellebbezem. Hát ezt nem ajánlhatjuk a jogi szakbizottságnak sem. Tehát ezt azért kijelenthetjük, hogy ez nem lehet az ajánlásunk tárgya. De szívesen megvitatom ezt a koordinátorokkal részleteiben is, de hát az itt elhangzott vita alapján ezt kijelenthetjük, hogy ne fellebbezzünk a törvényszéknél. Ezt azért el akartam mondani. Baseline-ként. Tehát érdemes volna talán a koordinátorok körében még elmélyíteni ezt a vitát, hogy mit is ajánljunk hát a jogi szakbizottságnak, a júrinak, a júrinak. Nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre, de azért röviden megadnám a szót, hogy reagáljon arra, amit Dejung úr és a többi képviselő mondott. Szóval, Szerintem akkor nagyon rövegen, röviden reagálok. És visszatérek arra, amit ön mondott. Tegnap a Juriban ugyanezt az előadást tartottam, és ott eh, néhány képviselő azt mondta, hogy eh, egy nagyon politikai döntés született, amit a jogi bizottságnak kell meghoznia, születik, amit meg kell hozni. Tehát egy politikai döntés lesz az, hogy felebezünk-e vagy sem, nem jogi kérdés. Tehát itt nem csak a hírről van majd szó, az, a, a, az ítélet az teljesen egyértelmű nem nem egy konkrét ügyről van szó ebben az értelemben, hogy nem mondhatjuk, hogy külső nyomás. A külső nyomás lehetősége mégis létezik a 1049-es rendelet alapján olyan nyomás, amely a megfelelő jogalkotási eljárást aláássa. Ez a lehetőség létezik úgy általában, de itt most nem lehetett használni, vagy nem használtuk, de elfben lehet használni. Hogyan néz neki egy ilyen érv? Még nem tudom. Nyilván esetenként kell majd azt megnézni, megnézni a, az érveket, de most így nem tudom megmondani, hogy könnyű lesz-e, illetve egy ilyen helyzetben hogyan fogjuk tudni ezt megérvelni. Mindenképpen ezt alaposabban át kell gondolni. Nagyon sok mást nem tudok mondani mind arról, amit elhangzott. Hogyha esetleg tévednék, akkor szóljanak. Ezek igazándiból nem kérdések voltak, hanem eh, eh, nagyon határozott álláspontok tapasztalt kollégáktól. Én a koordinátorok napirendi pontjává teszem ezt, eh, érdemes lesz ezt átbeszélni. Mindenképpen meg kell húzni azt a vonalat, hogy a, mi a mi viszonyunk az átláthatósághoz. Birgit álláspontjából egyértelmű, hogy nem mindenki döntötte még el magában, de a Libe nyilvánvalóan érzékeny az átláthatóságra, és arra, hogy elvben se látszódjon az, hogy mi félünk az átláthatóságtól, és ez az a jelzés, amit a jogi bizottság felé küldünk Sajnos Zippel asszony mikrofon nélkül beszélt. De értem, amit mondott, mondja az elnök. Nem fekete-fehér a kép, egyértelműen. Azt gondolom, hogy alaposabb vitát kell csinálni, és együttműködni a jogi szakbizottsággal. Ők sem döntötték még el, ha jól értesültem mindenképpen nyomon kell követnünk, figyelemmel kell követnünk ezt a, ezt a vitát. E, nekünk itt van egy komoly érdekünk, e, és e, egy szerepünk, mégpedig a, az lényi, lényegi kérdésekben a Júri az inkább eh, az eljárási oldalával foglalkozik ezeknek a dolgoknak. Lehet, hogy vissza fogjuk önt hívni majd egyszer, de a Júrival is kapcsolatban maradunk ezen az alapon, és aztán majd a koordinátorok eh, napirendjére is kerül. Köszönöm kollégák, ezzel az délelőtti ülést lezárom.